Okay, you are ready. Jó, hát akkor kész vagyunk. Proszę Państwa, otwieram nasze trzyczęściowe posiedzenie komisji. Ezen e, megnyitom a ma délelőtti bizottsági, szakbizottsági ülésünket. Ennek három része lesz. A napjelentünk e, eléggé sűrű, sok ügyet meg kell beszélnünk. Ezen kívül lesznek majd szavazások, elég nehéz szavazások is, és ami az első napi rendi pontot illeti, a napirendi pont, napirend elfogadását, Vákászul úr kérte, hogy felszólalhasson, üdvözlöm ő az Európai Parlament alelnöke, és szeretném eredni neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Ugye elég kevés időnk van. Örülök, hogy így is beszélhetek. Egy olyan ügyben szeretnék felszólalni, amit figyelemmel kell kísérnünk a szakbizottságunk részéről. Ez pedig egy gyümölcs és zöldség ágazat az orosz embargó tekintetében, különösen Spanyolország, Franciaország, Olaszország tekintetében. Ez igen fontos dolog. Az orosz embargó gyakorlatilag még hónapokig fog tartani. Franciaország, Olaszország és Spanyolország zöldség gyümölcs termelői szervezetei Eh, sürgősséggel kérték ennek a megszorításnak a visszavonását eh, a nyárra. Én úgy gondolom, hogy bizottságunknak vitát kellene nyitnia ebben a témában, és meghallgatást kellene szerveznie, illetve a következő ülésen meg kellene hívnia az ágazat, az övetségeit, természetesen az Európai Bizottság szakértőit is, hogy alaposabban tudjuk értékelni azokat a kockázatokat és fenyegetéseket, amelyek az ágazatra várnak, leselkednek. Köszönöm szépen, elnök úr. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest to... Köszönöm szépen. Ezt e, a szakbizottságunk tárgyalja, nagyon fontos ügyről van szó valóban. És e, meg is fogják a koordinátorok tárgyalni az ön kérését, megvitatjuk azt, és meglátjuk, hogy hogy tudunk a jövőben e témában lépni. Még egyszer köszönöm, hogy felvethette ez a téma, nagyon fontos, nagyon sok gyümölcs termelő számára Európában. Az embargó ügye ezt rendkívül mértékben érinti, születni fognak bizonyos javaslatok, amelyeket koordinátoraink eh, letesznek majd az asztalra. Eh, más is kért azonban szót, eh, Gossesz úr, mint hogy görögről nincs tolmácsolás, ezért szeretnék megkérni asszisztensét, hogy tolmácsolja önt angolra görögből. Úgyhogy övé az, öné a szó röviden. A Μιλήσω πολύ ελάχιστα για το θέμα των καταστροφών από πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις. So he don't want to do a statement about... Szeretnék nyilatkozatot tenni a mezőgazdasági ágazat bizonyos kérdéseiről. And what can we do about uh, this destruction? És hogy mit tudunk az európai problémákkal kapcsolatban ö, tenni. Köszönöm szépen, ez minden. E, Szeretném megkérni önt, hogy e, e, az Európai Bizottsághoz nyújtson be írásbeli kérést, ez nagyon sokat segítene nekünk, és szakbizottságunkban is megvitatjuk ezt, megnézzük, mit tudunk tenni. Megkérjük a bizottságot, hogy adjon választ, és az ilyen esetekben rendesen alkalmazott eljárás kell követnünk. Most pedig lépjünk tovább a napirendünkön, követve a napirendünket. Ha jól tudom, nincsenek a napirendre kapcsolatos kérdések. Francia, német, olasz, holland, angol, spanyol, portugál, svéd, cseh, magyar, lengyel és román nyelvre lesz ma a tolmácsolás. A görög tekintetében meg kell kérnünk a képviselő úr asszisztensét, hogy segítsen a tolmácsolásban. Egyébként a rendes eljárás követjük, napirendi pont négyes pontjára térünk rá, amely a 2008-as rendelet módosítása, az engedély bemutatással kapcsolatban, ugye az etil alkohol, mezőgazdasági eredetű etil alkohol importjával kapcsolatos engedély bemutatásáról van szó. Ez a 2003-as rendelet visszavonását jelenti a 2003-as tanácsi rendeletek tekintetében konkrét, specifikus intézkedésekről van szó, tehát mezőgazdasági szá- eredetű etil kapcsolatban. Ahogy bizonyára ők is tudják, megvitattuk ezt a témát, és szakbizottságunk képviselői különböző frakcióból úgy döntöttek, hogy ezt a felhatalmazáson alapuló rendeletet ellenez, ellenezni kell. Tehát vannak olyan képviselők, akik ezt eh, rendben vetett tervezetet ellenzik, ezért szakbizottságunk kérte a néppárti felülvizsgálati határidő módosítását április 20-ra, június 20-ra. Ez adna időt eh, arra nekünk, hogy megvitassuk ezt az anyagot a szakbizottságunkban, mielőtt még szavaznánk erről a felhatalmazáson alapuló eh, rendeletről. Ennek a kérésnek a szellemében megkértük az Agri főigazgatóságot, hogy mutassák be ezt a javaslatot. Szeretném eh, Korte eh, főigazgató urat üdvözölni. Ő fogja bevezetni a témát, öné a téma Kérem, röviden mutassa be ezt az ügyet. Köszönöm. Good morning everybody and thank you very much, Mr. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen elnök úr, hogy lehetőséget kapok arra, hogy itt szólhatok önök előtt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról, amely etilalkóról szól. Egy kicsit technikus, de ez ugyanaz, mint eh, technikai jellegű, de ugyanaz, mint a, az etanol. A bizottság ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az egyszerűsítési program keretében fogadta el. Mint önök is tudják, ez nagyon közel áll Hogan biztos szívéhez, de nem csak a biztoséhoz, hanem az egész bizottságéhoz. A javaslat maga, tehát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusa a bizottság screening gyakorlatából származik, amely a közös piaci szervezeten szervezetre alapul. Tudom, hogy mindannyiukat érdeklik a közvetlen kifizetések, és rengeteg egyszerűsítés van már a közös piaci szabályozás közepette, több mint 200, de még sokkal több várható. Szeretnék most röviden három dologról beszámolni önöknek. Először is mi a célja ennek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak, és mi az, amit tesz. A másik pedig, hogy miért fogadta el a bizottság ezt a felhatalmazáson alakuló jogi aktust, és a harmadik pedig az, hogy mi a jövő. A bizottság a jövőben hogyan akarja majd az etanol piacot kezelni, akkor, amikor a mérleg már nincs ott, nincs meg. Remélem, hogy ez a tájékoztatás, amelyet adok a tisztelt képviselőknek, valóban szükséges lesz ahhoz, hogy tájékoztat véleményt tudjanak erre vonatkozóan kialapítani. Először is mit tesz a, fel, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus? Három dolgot. Egy, a tagállami kötelezettséget men, ö, alól mentesíti a tagállamokat, hogy értesítsék a, a bizottságot. Másodszorban az etanol piacot szabályoz. Ez egy nagyon részletes értesítési kötelezettség volt, amit a tagállamoknak be kellett tartani. Évente négyszer tájékoztatást kell küldeni az ágazatról, a, a, az állatállományról, a, term, a az állattartás mennyiségéről. És hogyha ezeket az, a különböző elemeket összerakjuk, akkor az összesen 47 tájékoztatást jelent évente tagállamonként, tehát 27-szer 47 héttel kell számoljunk. Ez hatalmas adminisztratív teher, és ez az oka annak, hogy a tagállamok döntő többsége örül annak, hogy a bizottság azt javasolja, hogy a tájékoztatási követelményt megszüntessék. Ez az első dolog. A második, amivel a, tovább lépünk, az EU importőrök számára is megszűnik az a kötelezettség, tehát akik etanolt akarnak importálni, eltörli azt az importengedély kérelnyezési kötelezettséget, ami ma még érvényes. Ez is valami olyasmi, amire majd még egy kicsit később szeretnék visszatérni, hogy miért nincs véleményünk szerint erre már szükség. Biztosra tudjuk, és ezt a Steiber csoport részletesen elemezte, hogy az importengedélyek kiadásának enge- e, eljárása jelentős adminisztratív terhet jelent a szolgáltatók számára. Nem utolsó sorban azért, mert bankgaranciát is kell párhuzamosan adni, és hektoliterenként 1 euró ez. Mivel 500 millió hektolitert importálunk, jelentős összeget öm, blokkolunk, amit a vállalatok nem tudnak más célra felhasználni. Harmadsorban a felhatalmazáson alapuló jogi aktus véget vet annak, hogy a bizottság a hivatalos közlönyben az úgynevezett mérleget tegye kötelező jelleggel közré az Európai Unió összes nyelvén. Fontos látni, hogy ez az egyetlen olyan mérleg, amelyet a hivatalos közlönyben közreadunk, egyetlen egy más termékre vonatkozóan sincs ilyen jogi kötelezettség. Nem gondoljuk azt, hogy véleményünk szerint az etanol sok más termékhez hasonlóan különböző bá, eltérő bánásmódot érdemelne, ezzel jelentős költségeket is lehet megtakarítani. Ez van, ez a három dolog van tulajdonképpen ebben a, az aktusban, és miért fogadta el február 20-án ezt a bizottság? Röviden szeretném három dologban, három pontban összefoglalni. A legfontosabb az az, hogyha visszatekintünk az etanolpiac helyzetére, és megnézzük a 2015-ös helyzetet, akkor ez rettenetesen eltér a törvény 99-es első elfogadásakor, de a 2003-as ponttól is. Mi erre vonatkozóan próbáljuk a módosításokat érvényesíteni, de tulajdonképpen 99-re megy vissza a törvény. Akkor egészen más volt az etanolpiac. A legfontosabb különbség az az, hogy akkor bor túltermeléssel küzdöttünk. Az etanol pedig nagyon fontos terméke volt a bordesztilálásnak. Tulajdonképpen 18%-a akkor a bortermelésből származott, most az etanol már csak 200, a felhasznált etanol mennyiségének csak 2%-a származik innen. Ez egy nagyon sikeres reform mellesleg, és éppen ezért a, az etanol jelentősége és hasznossága, illetve az etanol mérleg eh, hasznossága jelentősen csökkent. Mivel tudjuk, hogy honnan jön az etanol, látjuk, hogy az EU cereália termelésének 30%-a adja csak az etanol, eh, három, bocsánat, 3%-a származik, innen és eh, a többi sem jelentős mennyiség, nagyon kevés, sőt, A cukorból is csak 8% származik már, e, nos, ezek, de ezek összességét tekintve csak az első okot jelentik. A második ok, ami az egyszerűsítési program mentén figyelhető meg szintén, megvizsgáltuk a költséget. Ezt láttuk, hogy a, az értesítési költségek és követelmények aránytalanok, és jelentős terhet jelentenek a tagállami adminisztrációra, a bizottságra és a szolgáltatókra egyaránt. Hogyha az adminisztratív terhet úgy tekinthetnénk, hogy az meggyőzően bizonyítja azt, hogy értelme van az értesítésnek, akkor nem kérvényeznénk az eltörlését. De igazából az elmúlt két évben, amikor megnéztük az etanol mérleg fejlődését, akkor a szakértőkkel és a kollégákkal arra a következtetésre jutottunk, hogy alig van többletértéke mindannak a munkának, amit erre fordítunk. Meggyőződtünk arról, hogy nincs szükség erre konkrétan erre a mérlegre és erre az értesítésre ahhoz, hogy az etanol piacot nyomon követhessük. Ez az eszköz nem felel meg annak, ami a szándékunk. Sőt, hogyha szakértőkkel beszélünk, akkor, és ha őszinték ők ráadásul, akkor azt is megmondják, hogy az etanol mérleg értéke, amely a hivatalos közlönyben, tehát az etanol mérleg évente megjelenik, rendkívül korlátozott. Még a szakértőimnek is nagyon súlyos fenntartásai vannak az adatok megbízhatóságára vonatkozóan. A különböző forrásokból származó adatok, az értesítéseken keresztül beérkező adatok nagy különbséget mutatnak. Az önök szakbizottsága sokat segített már a, a korábbiakban is arra, hogy nyomást gyakoroljunk. Ha már értesítésre sor kerül, akkor az helyes adatszolgáltatás legyen. És az etanonnál ez még legalábbis néhány tagállamra vonatkozóan nem áll. Ugyanez vonatkozik az importengedély követelményére, bár tudom, hogy ez a legérzékenyebb pontja a szakbizottság tagjainak a felhatalmazáson alakuló jogi aktus keretében. Hadd tisztázak egy dolgot. Az importengedély követelménye abszolút nem áll összefüggésben azzal, hogy szeretnénk har- a harmadik államokból, nem tagállamokból etanolt importálni. Az importengedély ebben az esetben ad- pusztán administratív dokumentum, amit automatikusan meg kell adni. Mivel nincsenek eh, mennyiségi korlátok, illetve vámkvóták, az egész tulajdonképpen csak egy adminisztratív kötelezettség. Mindenki, aki akar ilyen engedélyt kapni, megkapja. Ez nem olyan eszköz, amivel a piacot bármilyen észszerű formában irányíthatnák, ez teher. Teher a szolgáltatók számára. Nincs többet értéke véleményünk szerint a többi adathoz képest az importokkal kapcsolatban. És a piac is átlátható. Nagyon jól tudjuk, hogy honnan jön az etanol harmadik országokból és hova megy. Nos, ezek ez nem az a piac, amely a kiszolgáltató kezében lenne. Az Eurostat információ, a VAM nyilatkozatok és egy sor egyéb információ van a piacról, ami nagyon jól mutatja, hogy mi történik, és lehetővé teszi számunkra a gyors beavatkozást abban az esetben, hogyha valamilyen gyanú merül fel. Korábban az importengedélyeket más termékekre vonatkozóan már el tudtuk törölni. A bort, a a vetőmagokat említeném, és ezeknek semmilyen hatása nem volt a piacra. Ma az etanol import alapvetően a GSP plusz országokból jön, és a mindent csak fegyvereket, ne Bolívia, Pakisztán orsz, elsősorban országokból. A nagy etanol szolgáltatók, az Egyesült Államok és a Mercosur ma az FNN keretében mintegy a 40%-át fizeti ki vámtételként a tiszta etanol értékének, és a termék 20%-a az, ami denaturált alkohol adó tartama. Ezek a, a az illetékkötelmek jelenleg tiltó jelleggel szolgálnak, egyéb jellegű korlátozása nincs szükség. Ez az oka annak tehát, hogy úgy véljük, hogy nagyon kevés változik abban az esetben, hogyha töröljük a mérleget, kivéve azt, hogy az adminisztratív költségek és akadályok tűnnek el, amelyeknek nagyon-nagyon kevés értéke van. Ha meggyőződésünk lenne az, hogy a jelenlegi szolgáltatás segíti a piac irányítását és védi az EU érdekeit, elkerülhető lenne további országokból a, a jelentős mennyiségű import, akkor nem javasolnánk az eltörlését, de az export, a, bocsánat, a szakértői vélemények szerint ilyen hatása nincs. Mi történik a jövőben, hogyha hatályba lép ez a törvény? Természetesen az etanol ágazatot nem fogjuk magára hagyni továbbra is, és nagyon ör, nagy örömmel fogom önökkel, szakértőinkkel megbeszélni. Ott van kozeg a kollega, a tagállami szakértők, tehát örömmel tárgyaljuk meg, hogy hogyan lehet a munkát jobban végezni a felesleges adminisztratív terhek nélkül. Már rengeteg tájékoztatás és információ van, vásárolt adatokból, az Eurostattól, a piaci forrásokból, és ugyanez igaz az importokra is. Nagyon örülünk annak, hogy továbbra is áttekint, a piaci fejlemények áttekintését ki fogjuk tudni adni, ugyanúgy, mint más termékekre, cukor, cereáliák. Tehát a, a piac áttekintéséről lesz majd egyfajta mérleg, egyenlegünk, de nem ilyen nehéz, terhes, adminisztratív formában, mint jelenleg amely pusztán az etanolra vonatkozóan kötelező érvényű előírás. A piac elemzése tehát folytatódik, és hadd ajánljam fel, hogy hajlandó vagyok a rendszer, az új rendszer részleteit őszintén megbeszélni a ház képviselőivel. Köszönöm szépen. Tudom, hogy egy kicsit hosszúra nyúlt a bevezetőm, de talán hasznos ezeket a tényeket átadni önöknek és talán szükségük van ehhez, hogy megfelelő következtetéseket vonjanak le, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Tak, dziękuję. Wypowiedź była szczegółowa. Köszönöm szépen. Nagyon részletes felszólalás volt ez valójában, valóban. Lehet, hogy lesznek kérdések, lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb. Mindkét lehetőség fennáll. Hozzá úr, adom meg a szót, a szó. Oui, merci président. Nous demandons nous le Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kérjük, hogy tartsuk meg ezt a mérleget, és az importbizonyítványok kötelezettségeit is a gazdálkodók érdekében, hiszen aggódnak, hogy na, növekszik majd az importnyomás. A mezőgazdasági szereplők azt mondják, hogy ez a politika növelni fogja a versenyt Európában, és gyakorlatilag itt tiszteltanóról beszélünk, és azokat az etanoltermelőket érinti, akik akiket a megnövekedett import amúgy is e, e, érintene, és ez a gazdálkodók véleménye elnök. Köszönöm szépen. E, Andrew kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a bizottság képviselőjének ezt a részletes magyarázatot, így látjuk pontosan, hogy miről is van szó, és mi a bizottság szándéka ezzel a felhatalmazáson alapuló aktussal. Mindannyian eh, támogatjuk az egyszerűsítést. Mindannyian egyetértünk a célokban, amiket a bizottság képviselője elmondott. De azt, hogy valamit teljesen eltöröljünk, ehm, Nos, beszélt a mennyiségekről a gabonák tekintetében, illetve a bor esetén, hogy ma már nem ugyan az a helyzet, mint évekkel ezelőtt, de ettől függetlenül ez a mérleg akkor is maga a forma, mint olyannak, meg kell, azt gondolom, hogy ezt meg kell vizsgálni, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy megtartsuk. Ön is azt mondta, hogy be, amikor beszélt azokról az eszközökről, hogy a piac képes legyen a, a, piaci, a piac alakulását, fejlődését követni, hiszen fontos az, hogy tudjuk, mi történik a piacon, a piaci átláthatóság biztos, biztosítása. És nyilván ez a tagállamok érdeke is. De azt is tudjuk, hogy vannak piaci visszaélések, látjuk ezeket. Tehát azt gondoljuk, hogy ezt is figyelembe kell venni, amikor az importengedélyekre vonatkozó kötelezettségről beszélek. Nem támogatnám ennek a teljes eltörlését, ezt a kötelezettséget, és nem támogatnám azt sem, hogy a mérleget teljes egészében megszüntessék. De értem a, azt, hogy mit, mivel érvel, azt gondolom, hogy vizsgáljuk meg a most elérhető eszközöket, anélkül, hogy felszámolnánk a meglévő rendszert. Elnök, Köszönöm szépen, Teszi úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Korte úr magyarázatát. Szeretnék ö, csatlakozni, és meglepőnek találom, hogy amikor a bizottság olyan javaslatot tesz le az asztalra, hogy ami csökkenteni a bürokratikus terheket, akkor, akkor mi pont az ellenkezőjére bólintanánk rá és amikor Korte úr azt a javaslatot teszi, hogy néhány adminisztratív kötelezettségtől szabaduljunk meg, akkor én itt a kollégákkal ellentétben a bizottságot támogatom. Azt gondolom, hogy egy ilyen mérleget sokszor meghamisítanak, és ezt sokszor nem vesszük tudomásul. Azt gondolom, nem hiszem, hogy szükséges lenne különösebben nagy mérlegekben gondolkodni. Én támogatom a szabad piacot. Én nem látok problémát abban, hogy a piacra bízzuk. Én azt gondolom, hogy ez szépen megoldja magát, és nem kell attól félnünk, hogy negatívan hatnak ki a piacra, és éppen ezért támogatom Korte úr javaslatát. Köszönöm. Dziękuję, pan poseł Dantech. Danten, Dantan úr. Köszönöm szépen. Értem a bizottság azon törekvését, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, és tudom, hogy ezekre a dolgokra már nem feltétlenül van szükség de a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően azt gondolom, hogyha, hogy kell, hogy legyen összehasonlítható adatunk. Ezt nekünk kell biztosítanunk, és meg kell tartanunk a jövőbeli tárgyalásokra. Szükségünk van megbízható statisztikai eszközökre. Szeretnék itt két dolgot elkülöníteni. A borra kapcsolatban, hogy eh, ahol itt komoly jövedéki adó eh, szempontok is merülnek fel, azok az országok, ahol ez a, ez a piac nagyon komoly. Ott nincsen különösebb nehézség, hogy biztosítsák a bizottság számára szükséges adatokat, de nem ez a helyzet az etanollal kapcsolatban. Hát, már kolléga következik. Nos, hogyha megnézem, elnök úr, akkor én is úgy gondolom, hogy itt arról beszélünk, hogy hogy van-e hozzáadott érdéke az etanol mérleg elkészítésének. És ahogy a bizottságtól hallottuk, hogy nem megkérdezhető az adatok megbízhatósága. Ugyanakkor hatalmas adminisztratív terhet jelent, és aránytalan költséggel jár. És nem látom, hogy ez az eszköz megfelelne arra, hogy e, kézben tartsuk harmadik országokból származó etanol importot. Szeretnék arra is rámutatni, hogy a korábbi szakbizottsági üléseken is arra kértük a bizottságot, hogy egyszerűsít, a, a kap egyszerűsítésére irányuló javaslatokat tegyen le az asztalra. Most azt javasolja a bizottság, hogy egy mondjuk a eléggé kis léptékű ügyben töröljük el a bürokráciát, és mi még ebbe erre se tudunk rábólintani. Tehát azt gondolom, hogy ez negatív üzenetet hordoz a felhatalmazáson alapuló aktusok tekintetében. Köszönöm. Szemara asszony. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az egyszerűsítés nem jelentheti azt, hogy nincs kontroll, nincs ellenőrzés, nincs szabályozás. Nagy felelősség van itt az etanol előállítás eh, terén, például a mezőgazdasági üzemanyagok tekintetében. Sem Európában, sem az Európai Unióban, sem a déli országokban nem lehet az anyagot, de nem lehet eh, veszélyeztetni a gazdálkodókat eh, a földeken az embereknek, a gazdálkodóknak szüksége van az élelmiszer megtermeléséhez, az etanolra, ezért nagyon komolyan figyelni kell ezt az ügyet, pontosan tudnunk kell, mennyit importálunk, honnan, hogyan hat ez ki a falvak életére, hol termelik ezt a nyersanyagot, hogyan termelik, milyen egy termelési modellben van-e transgenikus vagy nem transgenikus elem termelésben. Tehát úgy gondolom, hogy minél több információnk van erről az ágazatról, annál jobb. Bardzo dziękuję. Proszę o Köszönöm szépen. Újra Korte úrnak adnám meg a szót, de kérem, hogy legyen tömör. Köszönöm, hogy a szó. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, je crois... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy sok minden érthető mindabból, amit eh, elmondott, és úgy gondolom, hogy ez a jogi aktus egy sor eleme csak, eh, még további aktusokra várhatunk, ami azt jelenti, hogy eh, ami nem jelenti azt, hogy mindent szeretnénk feladni, ami az etanol kérdésével kapcsolatba hozható. Hadd nyugtassak meg mindenkit, és a biztos biztos visszaigazolhatja mindazt, amit mondok. Nem akarunk mindent feladni, hanem csak pragmatikusabban, hatékonyabb módszert, kevesebb költséggel járó módszert kidolgozni. Meg vagyok arról győződve, hogy a jelenlegi rendelet megszüntetésével tulajdonképpen nem sok változás lesz, mert a maga a rendszer megmarad. Nem gondoljuk azt sem, hogy nem kapnánk tovább információt sem, vagy nem lesz áttekintésünk, mérlegünk a piacról. Konkrét kérdéseket is feltettek. André mondta, hogy visszaélések lesznek, a, vagy voltak a kereskedelemben. Valóban ez így volt, és a bizottság reagált erre. A vám útvonalakat megváltoztattuk, vannak dömping ellenes rendelkezések is az Egyesült Államokkal kapcsolatban is, és a, a vám ellenőrzés, a vám vizsgálat és a védő intézkedések a dömpinggel szemben, azok mind megmaradnak. Annak ellenére, hogy a rendelet hatályon kívül kerül, minden egyéb érvényes marad. Nagyon jó harmadik országokkal szemben a kereskedelmi védelem. Az is igaz, hogy a piaci felügyeletet is tovább kell vigyük. 5-6 pont van erre vonatkozóan, most nem akarom mindegyiket felsorolni, de nagyon világos információink vannak már most Remélem, hogy bíznak a szakértőkben, akik úgy vélik, hogy a mai információk alapján a jövőben is ugyanúgy megkapjuk mindazt az adatot, vagy akár még többet is, és a szakértők pedig ezt a, a rendszert működőképesnek tartják továbbra is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy mindent megtudtunk a bizottság tervéről, és mindarról, amit a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kapcsolatban várhatunk. Nagyon örülünk annak, hogy a piac felügyelete továbbra is megmarad, és hogy nem vészel információ, ugyanúgy, ahogy más ágazatban is ez nagyon fontosan megmarad. Szeretnénk, hogyha az írásos információt is megkapnánk, ezt a képviselők között szét tudnánk osztani. Biztos vagyok abban, hogy ezt a kérdést a politikai frakciók is megtárgyalják, és a következő szakbizottsági ülésen újra tárgyalunk róla. Köszönöm szépen, igazgató úr, a jelenlétét. Most pedig térjünk át a következő napi rendi pontra, az ötös. A bizottság előadása a vidékfejlesztési politika végrehajtásáról. Az Agrifőigazgatóság képviselője február 24-én, ha emlékszünk rá, itt volt az Európai Parlamentben, és az új rendszerről beszélt a közvetlen kifizetések az új kapban témakörben. Ma egy újabb képviselőt látunk vendégből az Agri főigazgatóságtól Mihály Dimitru urat, aki főigazgató helyettes. Dimitru úr beszámol most azokról a kérdésekről, amelyek a vidékfejlesztési politika végrehajtásával kapcsolatosak, és kitér azoknak a programoknak a végrehajtására is, amelyeket a régiók, a tagállamok kezdeményeztek. A megállapodásunk az volt, hogy nyomon követjük a kap végrehajtását, most a második pillér kérdéseit tárgyaljuk meg, és mint mondtam az elején, sűrű programunk van, úgyhogy mindenkit kérek arra, hogy ezt ne feledje el. Dimitri urat is kérem, hogy a lehetőleg összefogottabban tartsa meg előadását. Uh, Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és Uraim, először is szeretnék köszönetet mondani, hogy a bizottság lehetőséget kap a vidékfejlesztési politika bemutatására. Ez a kap második oszlopa, az elsőt már bemutattuk, úgyhogy csak a, végrehajt, a második oszlop végrehajt, pillér végrehajtásával kapcsolatban szeretnék röviden beszélni. Uh, I want to uh, start with a disclaimer want, can come back. Hadd kezdjem azzal, hogy az az információ, amelyet ma önöknek átadok, az a vidékfejlesztési programokra alapul, ahogy, ahogyan azokat a tagállamok és régiók benyújtották. Ezt az információt február 13-án gyűjtöttük össze, akkor eh, számoltak be a tanács előtt. És ez az információ eh, előzetes információ, hiszen elég sok program, van most az elfogadás különböző szakaszában, tehát lehetnek meg változások a tárgyalások folyamatában. Kérem, hogy ezt tartsák e, szem előtt. Ezen kívül persze el kell mondanom, hogy jelentős változásokra nem számítunk. Nos, több éves keretprogramokon keresztül valósulnak meg ezek a programok a magánszektor, magánszektor és a tagállamok közös finanszírozásában. A tagállamoknak lehetősége van a vidékfejlesztési tevékenységüket regionálisan van, vagy állami szinten megszervezni. 2000 20-ig 180 eh, vidékfejlesztési programunk van, ezek közül 112 valós vidékfejlesztési, 3 vidékfejlesztési hálózati program, 3 pedig tagállami keretprogram. Mert eh, a regionális programokat készítő tagállamoknak lehetősége van egy nemzeti keretprogramot is eh, létrehozni, amely a régiók programozási koordinációjának feladatát látja el a korábbi, korábbi időszakban csak 94 program volt, 26%-os növekedést látunk tehát az elfogadott programok számában. Ezek különböző fázisokban vannak a bizottsági elfogadás szempontjából. 9-et eh, elfogadott a bizottság decemberben tavaly, 18-et februárban idén, most pedig várnunk kell a több éves pénzügyi eh, keret eh, módosítására, a költségvetés módosítására és a pénzügyi eh, eh, a tagállamok pénzügyi lehetőségeinek tisztázódására, mielőtt további programokat el tudunk fogadni. Az EU költségvetés 36%-át érintik, 35 eh, milliárd euróról van szó, amelyet már racéra eh, szánt az EU. Ehm, ahogy említettem, most folytatjuk tovább a programok elfogadásának folyamatát, és reméljük, hogy a több éves pénzügyi keret elfogadása kerül ebben a hónapban eh, de társ jogalkotónk által a 2014-es maradékot újraosztottuk a e, jelen évben, folyó évben, ehhez persze a költségvetés módosítására is szükség volt, és a vidékfejlesztési programok keretén belül e, a tagállami e, borítékok szétosztása is ugye feladat, és szeretnénk, hogyha a delegált aktus hamarabb lépne hatályba, hogy a programok elfogadását gyorsítani tudjuk. Reméljük, hogy erre sor kerülhet május 20-a hetén, vagy akirül. Majd reméljük, hogy plusz 30 körüli programot, amelyek jelenleg folyamatban vannak, el tudunk egyben fogadni, és végül nyárig az összes többit is. Természetesen vannak késlekedő programok bizonyos régiókban, vannak olyan régiók, amelyek nem adtak igazándiból használható válaszokat, úgyhogy lehet, hogy a nyár utánra is marad egy-két program, de a tervünk az az, hogy a nyár szünetig lezárjuk ezt a folyamatot. Na nézzük, mennyi pénzünk van. Ebben az új időszakban, mint önök is tudják, a borítékok elosztása változott, a táblázati adatok azóta már megváltoztak, itt 4 millió, tehát 4 millió, 4 millióval több magasabb összegről van szó tehát, hiszen az első és a második pillér között került sor a pénzek átirányítására, majd például a, az önkéntes capping, tehát a, a, a gazdaságok méretének függvényében a, a bizonyos határnál nagyobb ö, gazdaságok ugye nem, tám, nem részesülhetnek támogatásban, ezzel kapcsolatos szabályok is változtak. Összességében tehát a korábbiakhoz képest további 4 milliárdról beszélhetünk. Ez a táblázat nem mutatja meg, hogy milyen a pénzek elosztása regionális szinten, ez a tagállamok felelőssége volt, és ezért ezeket az adatokat részletesen itt nem adjuk meg. Szeretném megmutatni, hogy a tagállamok hogy értek ezzel a rómasági lehetőséggel, hogy a két eh, a pillér között tehát eh, irányíthatok bizonyos pénzeket. 11 tagállam úgy döntött, hogy az első pillérből közvetlen kifizetésekből a második pillérből viszállt pénzt. Egy tagállam úgy döntött, hogy kihasználja a 15%-os maximumot, a többi tagállam 2 és 10 százalék közötti eh, hányadot eh, vitt át egyik eh, pillanatban a másikban. Öt tagállam pedig úgy döntött, hogy a második pillérbe visz át pénzt az elsőbe. Ezek közül egy tagállam élt a maximális 10, 25%-os lehetőséggel Összességében a nettó transfer az 3 milliárd euró az első pillérről a második pillérbe a tagállamok döntése alapján. De ahogy említettem, a vidékfejlesztési politika egy társfinanszírozási politika, tehát a tagállamok kötelesek állami közpénzeket hozzátenni ez a forráshoz, ennek kívül kiegészíteni bizonyos intézkedéseket, amelyeket meg szeretnének eh, erősíteni. 161 eh, milliárd eh, eurós összegről van itt szó ebben az összefüggésben, és ahogy említettem, hogy a profit termelő projektek esetében a, a, a magán finanszírozó által biztosított pénzek ehhez még hozzájönnek megnézhetjük, hogy ezeket a pénzeket eh, a hat prioritás közül melyikre eh, fordították. Ahogy önök is tudják, az időszakban változott a filozófia, korábban a költségfilozófia alapján eh, helyett egy inkább stratégiai és teljesítmény alapú politikára tértünk rá. Azaz korábban tengelyenkénti minimum költekezést, kiadást határoztunk meg, ehhez képest most eh, hat prioritást eh, határoztunk meg, amelyek eh, elsődleges beavatkozási összesen 18 beavatkozási témakört határoztunk meg, és a tagállamok egy intézkedéssel több prioritást is kezelhetnek. Ez tehát eltér a korábbi tengely megközelítéstől. Ahogy látják, az, a pénzek az európai alappal és a tagállami pénztárcában lévő pénzek e, nagy része a, a, a e, zöldítés, a greening témájára megy, az ökoszisztémák és a környezetvédelem témájára. A második e, a gazdaságok erősítésére, a harmadik, ahogy látják a dián is, több kategória van tehát, ideértve végül egy kis technikai segítségnyújtást is. Menjünk tovább a dián. Nos, a lényeg az, hogy a tudás átadása egy minden szektort átható tevékenység. Erre nincsen dedikált külön forrás, mert ez minden más témakörben önálló finanszírozási részt kap. Menjünk tovább egy kicsit részletesebben. Jelen pillanatban így néz ki az, hogy a tagállamok hogyan osztották ki szét a pénzeket intézkedések szerint eh, ahogy említettem, több intézkedés van, amelyek mindegyike egy vagy több kirétást kezelhet. A legnagyobb összegű pénz tehát a mezőgazdasági környezetvédelmi kifizetésekre megy, ez 24% hogyha a különböző intézkedéseket eh, összesítjük. A második legfontosabb az a mezőgazdasági eh, gazdaságok, gazdálkodó egységek eh, modernizálása. Jogilag a tagállamoknak tehát eh, be kell tort, tartaniuk azt a 30%-os minimum szintet, amely, amely a mezőgazdasági környezetvédelmi területre szól, de ezt meg, messze meghaladták 43%-az összeg. A tagállamok más szegmensekben is többet költöttek a, nézzük meg a végrehajtást tehát. Több újdonság van ebben a politikában, és próbálom megmutatni önöknek, hogy a tagállamoknak milyen választásai voltak. Fölvetedik a kérdés, hogy miért mondom azt, hogy ezek eh, az új vonások, új elemek valóban újak, hiszen ezek némelyikre korábban is megvolt. Nos, hagy kezdjem azzal, hogy mi is a legfontosabb, az Európai Innovációs Partnerség. Ez igazi újdonságot jelent. 23 tagállam döntött, hogy, hogy foglalkozik ezzel, és 88 vidékfejlesztési program indult itt. A kockázatkezelés ugyancsak újdonság a vidékfejlesztés keretein belül. Korábban az első oszlóban volt, itt most 14 tagállam foglalkozik ezzel a témával, indít ilyen programot és 16 kockázatkezelő intézkedés született, ami a kisvállalkozások fejlesztési segélyezését jelenti. Itt nem csak az új tagállamok, hanem minden tagállam hozzáférhet ez a programhoz. 15 tagállam foglalkozik ezzel 34 program keretén belül a természeti megszorításokkal által érintett területekkel kapcsolatos programokkal 25 tagállam döntött, úgyhogy érdemes foglalkozni, 92 program született. Ez tehát kompenziókat jelent olyan területeken, ahol környezetlen szempontból megszorításokat kell érvényesíteni. Az A programok eh, lehetőségével négy tagállam állt, élt és hat vidékfejlesztési program került ebbe a kategóriába, de például a fiatal gazdálkodókra vonatkozó eh, támogatások eh, olyan lehetőség volt, amely a 23 tagállam élt, és 39, bocsánat, 89 program indult ebben a kategóriában. Ezen kívül tudjuk, hogy 9 tagállam foglalkozik a pénzügyi eszközök lehetőségeivel, a LEADER, CLLD kategória pedig kötelező valamennyi tagállam számára, ezért nyilván mind a 28 tagállam készített ilyen programot, és 109 program konkrét projekt született ezen belül szeretnék eh, még bizonyos részleteket elmondani, például az fiatal gazdálkodókra vonatkozó eh, adatokat adnám meg. Itt ugye 23 tagállam hajtotta végre ezt az intézkedést, 75 százalékuk, eh, az FDP 75%-a hagyja végre, és a teljes összeg 5,3 milliárd euró. Ez több mint 154 ezer gazdálkodó egységet, <clears throat> gazdaságot támogat. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy eh, ez a gazdálkodó egységek teljes népességet érinti. Eh, eh, tehát bizonyos tagállamokban ezeknek a farmoknak a teljes népessége nagyon nagy létszámot tesz ki. By... Azt említettem, a 14 tagállam emelte bele összesen 16 programba a kockázatkezelést. Olaszország és Francia ország döntött úgy, hogy beemelte ezt a nemzeti fejlesztési tervekbe, és ebbe összesen 2,2 milliárd társfinanszírozás megy bele, és összesen 675 ezer gazdaságot lehet ezzel támogatni. Ez biztosítási díjakat, illetve jövedelem stabilizációs célokat tud használni, ez a kockázatkezelési új elem a programban. Hm, nézzük akkor a líder elemet. Ahogyan tudják, ez egy kötelező elem minden tagállam számára. 9,4 milliárd az elérhető összes összeg, ezzel 2050 egységet lehet támogatni, és 147 millió, tám, millió lakos részesül közvetett támogatásban, és ez az unió lakosságának, vidéki lakosságának 48%-át jelenti. Ez azt jelenti, hogy a helyi területeken projekteket szervezünk, ennek bizonyos része lefedi az előkészítési és működési költségeket, de ennek a pénznek a nagy része magának a projekteknek a megvalósulására válaszol. Akkor nézzük most a hátrányos természeti területeket a tagállamoknak meg kellett határozniuk új jonnan területeket bizonyos megadott geofizikai kritériumok alapján egy bizonyos időszakot hagytunk a tagállamoknak. Volt olyan tagállam, amely úgy döntött, hogy már eleve indulástól kezdve ezt az új kritériumrendszert fogja alkalmazni, alkalmazni, és itt látszik, hogy, hogy az az időzítés, ami szerint 2018 lesz az az év, amikor már az új kritériumok alapján kell ezeket a szabályokat alkalmazni. Erre a részre 24 milliárd eurót különítettünk el. Van, volt más lehetőség is, kérem a következő szlájdot, ebben az új szakpolitikában, ami az egyszerűsítést szolgálta nem láttuk, hogy túlságosan tolongtak volna a tagállamok ezért a lehetőségekért, ugye az egyszerűsített költség elszámolás, amely kedvező lehet mind a tagállam, mind a kedvezményezett számára. Ezt még nem igazán használták ki eddig, de kaptunk jelzéseket a tagállamoktól, hogy a végrehajtás során szeretnék E, ezt az egyszerűsített költség elszámolási lehetőséget alkalmazni. Egy másik lehetőség az, hogy előzetes feltételeknek meg kell felelni ahhoz, hogy egy ilyen programba beléphessenek. És ezek ebből hét általános, és, nyol és öt ö, ö, konkrét programspecifikus kritérium. vannak olyan elemek is, amelyeket figyelembe veszünk, ahol mondjuk a közbeszerzés, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol mindegyinek meg kell felelni, hogy vagy akciótervet készítenek, amelyel ezt teljesíteni tudják, ezeknek a feltételeknek meg tudnak felelni, vagy már eleve képesek ezeknek az előzetes feltételeknek megfelelni. Térjünk rá most arra, hogy mit szeretnénk elérni ezzel a politikával, ezzel a programmal. Ahogy mondtam, ezek előzetes információk, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az itt jelzett indikátorok egy bizonyos területre vagy jogcímre koncentrálnak, tehát ne zavarjon meg senkit, ne gondolja azt, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez az egész ö, ö, vidékfejlesztési programra vonatkozik. Ha kiemelünk egy területet, hogyha ez a hat ára bére vonatkozik, akkor ez nem vonatkozik más fókusz területekre, más kiemelt területekre. Először is vannak céljaink, lefektetett célindikátorok, tudásátadásra és innovációkra, és azt szeretnénk, hogy ez beinduljon a jövőben, 4,2%-ot különítettünk el erre a prioritásra, hogy erősítsük az együttműködés. 13.350 együttműködési projektet szeretnénk ezzel támogatni, és 3,6 millió résztvevőt szeretnénk képezni ezáltal, és majdnem 2000 operatív csoportot szeretnénk az új program keretében támogatni. Aztán a következő ilyen indikátor a termelő gazdasági beruházások. Ennek keretében 342 ezer gazdaságot szeretnénk támogatni, ami 2,7%-át teszik ki az összes gazdaságnak, a kicsiket is beleértve És ez azt jelenti, hogy látom, hogy a beavatkozás be Romániában és Belgiumban eltérő, és ez az, ennek az oka az, hogy 3-3,8 gazdasággal rendelkezik Románia, tehát egészen egészen más léptékekről és számokról beszélünk. Aztán a másik indikátor az a létrehozott munkahelyek száma összesen 118 ezer nem gazd mezőgazdasági új munkahelyet szeretnénk teremteni, amely amelyből 76 ezer fog kötődni a diversifikációs lépésekhez, amelynek segítségével támogatni tudunk helyi vállalkozásokat, és ez nyilván benne szerepel majd az adott jogcím alatt a tagállamok által megtervezett programban. Aztán a biodiverzitási indikátor azt alatt azt látjuk, hogy 19%-a a teljes mezőgazdasági területeknek fog biodiverzitási támogatásban részesülni. Következő a klímaváltozási célindikátor, 5,4-e a teljes mezőgazdasági területnek fog valamilyen szempontból részesülni, illetve belekerülni ebbe a programba, főleg ami az ammónia emissziót, kibocsátást illeti. A megújuló energiaforrások tekintetében 3,3 milliárd euróról beszélünk itt, amit befektetni kívánunk, és szeretném most megköszönni a figyelmüket. Azt gondolom, hogy ebből egészen jól látszik, hogy mit szeretnénk elérni, hogyan, milyen elkülönített összegekkel, és melyek a céljaink. Köszönöm szépen. Bardzo dziękujemy. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Nos, azt hiszem eljött az ideje annak, hogy kérdéseket tegyünk fel. Ö, inkább kérdezzünk, ne kommentáljunk, de szúr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm ezt az előadást, amit hallottunk itt a bizottságtól látjuk azt, hogy micsoda káoszt okoztunk a kapban. Én eleve elleneztem azt, hogy így alakuljon az a kap, mint amilyennek most látjuk. Ezt látjuk azt, hogy 4 milliárd eurót táv, csoportosítottunk át az első oszlopból a másodikba pillérbe, és én azt gondolom, hogy ez 20 ot hogyha itt át lehetett csapatosítani, akkor akkor nem lenne ez az eszement káosz, ami most látunk. Azt gondolom, hogy ez itt sokkal egyszerűbb és kevésbé bürokratikus lett volna. Hogyha azt nézzük, hogy a, mit okozunk ezzel az európai gazdára, gazdálkodóknak, akkor re, nagyon örülök, hogy most már nem az a biztosunk van, aki ezt elindította, hiszen a sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, és el van a keseredve a, az igazgatás, közigazgatásban is. Éppen ezért, és azt gondolom, hogy ha ilyeneket hallok, hogy 14 tagállam így csinálta, 16 úgy, akkor, akkor, akkor ho, hogy van az, hogy közös agrárpolitikánk van? Akkor azt már nem hívhatjuk köz, közösnek. Hogyha azt mondom, hogy ö, CAP-nek kapnak, hogy káosz agrárpolitikáról beszélünk, nem pedig rendes közös agrárpolitikáról. És azt gondolom, hogy ezt, az, ennek az árát azok fogják megfizetni, akik helyben élnek, és ez a káosz, amit okoztunk, azt gondolom, hogy én ettől elhatárolom magamat. Bajorországban a 60%-a a mezőgazdasági területeknek részt vett ezekben a programokban. Most sokkal kevesebb terjed ki, annak ellenére, hogy az első pillért megerősítettük. Én ezt eddig is mondtam, nagyon remélem, hogy az új biztosnak sikerül ezt a rendszert úgy megreformálni, hogy kevesebb bürokrácia mellett a valódi célokra lehessen koncentrálni. Csak egy kérdést szeretnék feltenni, milyen százalékkal számolnak, hogyha elindul ezeknek a végrehajtása. Azt gondolom, hogy itt e, milyen eljárás, hány százaléka lesz az ilyen eljárásoknak az, amivel szembe kell nézni, amikor elindul ennek a megvalósítás? Köszönöm szépen. Köszönöm én is, elnök úr. Egy apró kérdésem van. A biztos tegnap egy levélben azt jelezte, hogy a horvát vidékfejlesztési programot májusban indítják, és Kleva úr azt mondta, hogy a finanszírozási tervet júniusban fogadják el. A kérdés, várható-e az, hogy az egész finanszírozás, az, tehát az országra vonatkozó finanszírozást mind a 332 milliót júniusban határozzák el, vagy pedig kevesebb várható? Fejan úr. Euh, Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, még ha semmi újat nem is tudok mutatni, ugye 2014-2020 között a mezőgazdasági politika valóban aggodalomra ad okot. A gazdákat kertészekké alakítják, akiknek zöldé kell tenni Európát, és nincs már termelésre lehetőség. Nos, mindaz, amiről eddig beszéltünk, a közös agrárpolitika így tulajdonképpen visszaesett. Mi történt? Ha ilyesmit hallok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a célok egyáltalán nem a mezőgazdaság számára meghatározottak. Jelenleg valóban agrárválság van, melyben térrendezés, diversifikálás, új munkahelyek, minden van, csak ha Európát tovább akarjuk bővíteni, akkor a szabadkeresnek fognak mindent átadni. Szépek, álmok ezek, nincs ezzel semmi baj, de a valóság azért más, különösen a francia valóságban, mint hogyha teljesen elfelejtkeznének arról, hogy miről is van valójában szó. Generációkon keresztül dolgoztak a gazdák azért, hogy felépítsenek egy mezőgazdaságot, és ma most mindez tönkre megy, eltűnik, kezdeményezések persze vannak, de úgy gondolom, hogy a legrosszabbon már túl vagyunk, és teljesen mindegy, hogy hogy akarják megreformálni, e jót nem várhatnak az európai gazdák. Köszönöm szépen. A következő. Euh, Köszönöm szépen. Amit Feron kollega mondott, valóban az adminisztrációs ráfordítás, bürokrácia, ez olyan, mint egy biogázüzem és mi lesz belőle? Nem tudom. Franciaországban az egész mezőgazdaságot veszélyezteti ez. És mindezt közpénzzel csinálják. Hogyan lehet ezt ellenőrizni? A következő ö, hónapokban tönkre teszik a gazdákat és a mezőgazdaságot. Bella. Oh, o, jest. Pan poseł Buda. Buda ur. Vedem aici din expunerea colegilor uh, noștri că sunt nemulțumiți și cei care sunt în uh, Germania și... Látjuk, hogy a németek is elégedetlenek, a franciák is. Nos, a román gazdák is elégedetlenek, meg kell, hogy mondjam. Amit a bizottságnak tennie kell, az nem más, mint hogy helyreállítja a közös politikát, a közös agrárpolitikát, mégpedig úgy, hogy minden tagállamban az hatékony legyen. Elégedetlenek a tagállamok, pedig sokkal nagyobbak a támogatások más országban, mint Romániában. Akkor mit szóljunk mi? A mi támogatásaink bizony hektáronként csak 100 euró. A bizottságot, a bizottságnak meg kellene próbálnia megtartani a mezőgazdaságot, hogy a mezőgazdaság valóban a megélhetést biztosíthassa. A gazdák életfeltételeit harmonizálni kell Európa szerte. Köszönöm. Pani poseł Senra. Szene asszony. Bueno, eh, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Két nagyon konkrét és rövid kérdés következik. Először is örültem, hogy azt hallottam, hogy senki nem elégedett a jelenlegi eh, mezőgazdasági programmal, kappal, politikával. Mindig is kritizáltuk ezt a közös mezőgazdasági politikát, agrárpolitikát, új közös agrárpolitikára van szükségünk, olyanra, amely a parasság a gazdálkodók a társadalom igényére reagál, és az európai, illetve nemzetközi szerepünket is megfelelően alátámasztja. Ha ennyire elégedetlenek vagyunk, akkor talán jó lehetőség ez a pillanat, hogy vitát indítsunk egy új kappal kapcsolatban Ugye 180 ezer munkahelyi teremtéséről van szó, de hát mit fogunk tenni annak érdekében, hogy fenntartsuk ezeket a munkahelyeket, mert meggyőződésem legalábbis Galíciában, hazámban előfordult, hogy vidékfejlesztési programokkal hoztak létre munkahelyeket, arról azonban megfeledkeztünk, hogy a vidéki térségek eh, eh, megélhetésének alapja az, hogy eh, ez a tevékenység folyamatosan fennálljon. A vidékfejlesztése létrehozott munkahelyek az esetben nem vették figyelembe, hogy a mezőgazdasági tevékenységet fenn kell tartani ahhoz, hogy a gazdálkodók minden európai térségben meg tudjanak élni mert hogyha megszűnik a támogatás, elnézést ennek úr, ha megszűnik az európai támogatás a vidékfejlesztés program keretén belül, akkor megszűnnek ezek a munkahelyek is. Ki muszáj ezt elmondanom. Tehát ezek a munkahelyek eltűnnek, amikor a program véget ért. Tehát amikor a közpénzekből való támogatás megszűnik, a munkahelyek is megszűnnek, mert nincsenek, akik vidéken élnének, nincsenek, akik vidéken fogyasztanának, nincsenek, akik vidéken vásárolnának. Ez a 118 ezer munkahely, amelyet teremtünk, az is gondolkodnunk kell, hogy ezek a munkahelyek támogatás után hogyan fognak megmaradni, miből fognak élni ezek az emberek. Köszönöm. Kérek mindenkit, hogy legyen tömör és rövid a felszólalásában. Dantán úr, öné a szó. Pan Flanagan, nagyposta. Oui. Oui, Monsieur le Président, moi je voudrais... Thank you for the opportunity to speak. Um, the uh, Common Agricultural Policy... Köszönöm. A PAK akár az első, akár a második pilléről beszélünk, és a vidékfejlesztési program nagy lehetőségeket eh, kínál. És Írországban eh, például az a helyzet, hogy a leggazdagabb vállalkozók és a legjobb földeken lévő dolgozó eh, gazdálkodók kapják a legtöbb pénzt, míg a legkisebb családok, legkisebb gazdálkodók, legrosszabb földeken dolgozók kapják a legkevesebb támogatást korábban elhangzott, hogy jó lenne, hogyha a mezőgazdaság nem csak ez a fügefa lenne, levél lenne, ami a konvergenciát eltakarja. Most azt látjuk, hogy ez a fügelevél aránytalanul elburjánzott, és azt látjuk, hogy nagyon sok gazdálkodó azt mondja nekünk Írországban, hogy a félidei áttekintés ahelyett, hogy a konvergenciát felgyorsítaná, gyakorlatilag arról szól, hogy visszavegyék azt a kevés eurót is, amit a, gazdálkodóktól elvettek. Hát, de ahogy mondtam, lehet, hogy egy csodálatos ez a program, de amikor, amikor a kis vállalkozóknak nem marad, a kis gazdálkodóknak nem marad támogatás, a gazdagok viszont gazdagabbá válnak, mert az éhes disznók mindent fölzabálnak, a szegények meg fönkopik az álluk, akkor nincs rendben a helyzet. Nos, úgy gondolom, hogy valóban egy új kapra lehet szükség örülök, hogy létezik a második pillér a kapon belül. A vidéki világnak továbbra is a mezőgazdaságban kell dolgoznia, azonban ez nem az egyetlen eleme a kapnak. Más tevékenységek is vannak itt, mezőgazdasági termékek feldolgozása, kereskedelem, örülni kell annak, hogy van egy második pillér, amely kiegészíti a mezőgazdasági fejlődést. Örülök, hogy van lehetőség arra, hogy a tagállamok az első pillérből a másodikba átvihessenek forrásokat. Köszönöm. Nie Przewodniczący, no to te bardzo ciekawe wypowiedzi. Elnök úr, köszönöm. Az előző felszólalók megszólalásai nagyon érdekesek és többnyire kritikusak voltak. Ezen el kell gondolkodnunk. A kap legelején vagyunk a 2014-2020-as korszak periódust illetően, de már itt a legelején is a ciklus nagyon legelején is rengeteg kritika hangzók el és újra hogy mit akarunk elérni. Egyrészt támogatjuk a mezőgazdaságot, mint EU, másrészt olyan intézkedéseket vezetünk be, amelyek a mezőgazdaságot gyakorlatilag megszüntetik. Elnök úr, fontos lenne az ilyen ügyekről egy szélesebb körű vitát kezdeményezni, és meghatározni a közös agrárpolitika jövőbeni prioritásait, nincsen e, jövőképünk, is ez a problémák alapja, amikor a jelenbeni megoldásokról beszélünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy második kérdésem is. Ugye azt szeretnénk elérni, hogy értelmes agrárkörnyezeti e, politikák, e, programok legyenek. Fölhívott a fiam. Van 40 hektárunk, és ebből vannak 6 hektáros területek, tehát nem vagyunk nagy gazdálkodók. És 3 méter területet kell szabadon hagyni. Hogyha ezt, mint művelő területet rámegyünk a traktorral, és a rendes területre rámegy a rámegy a permetezőszer, akkor büntetést fogunk kapni. Akkor most én azt gondolom, hogy ez, ez helyi sajátosság a német rendszerben, vagy pedig ez eleve így volt, így szándékozta a, a bizottság, hiszen ez teljesen értelmetlen, hogy az ember ilyen hülyeségekre akarja rávenni a, a gazdálkodókat, hogyha három méteres útra bemegyek a traktorommal, akkor a Traktor Büntetést kapok azért, mert, mert a traktoromról lecsöppent egy kis permetezőszer magára a szántóföldre, ahova nem mehetett volna. Tehát azt gondolom, hogy itt sokkal praktikusabban kellene a bizottságnak eljárni. Elnök, kedves kollégák! Hadd ragadja meg most tag, a szakbizottság tagjaként és nem elnökeként a szót. Legyünk tárgyilagosak, legalábbis próbáljuk meg. Vannak a kapnak ellenzői, amikor azt hallják, hogy kritikusan állunk hozzá, akkor azt mondják, hogy jó, akkor dobjuk ki az ablakon, hiszen hogyha senki nem elégedett a kappal, akkor dobjuk ki az ablakon. Hiszen csak a baj van vele. és ráadásul még a parlamenti képviselők is e, tiltakoznak ellene. Úgyhogy legyünk realiszt, realisztikusak. Már évek óta dolgozok itt a parlamentben, de még soha nem hallottam a kappal kapcsolatban pozitív megnyilvánulást. Na, amikor a gazdálkodókról beszélünk, hát ők sose elégedettek. Legalábbis ezt mondják a szociológusok a konferenciákon, ha az ember elmegy. De próbáljunk legy, meg, és legyünk tárgyilagosak, legyünk elfoglatlanok. Tehát, hogyha halljuk ezt, ezeket a hozzászólásokat a zöldítéssel kapcsolatban, igen, az zöldítés komoly problémát okoz a jelen formájában. Lehet, hogy nem feltétlenül szükséges, lehet, hogy túlságosan sok engedményt tettünk mi, mint szakbizottság. Tehát itt azt kell mondani, hogy igen, ezért felelünk, például én is, mert én magam is megszavaztam a zöldítést, de a mezőgazdaság nagyon szerteágazó, ami azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, amelyek, számos olyan helyzet van, amely eltér egyik a másikától. Ez országról országra is változhat. Például hazámban, Lengyelországban a második pillérből sokan csoportosítottunk át az elsőbe. Sokan mondják, hogy ez hiba volt, hiszen ezt kivezetik az első, a másodiknak a, a javára. És amikor a második pillérről beszélünk, akkor itt megint különböző jogcímek vannak, kis gazdálkodók támogatása, fiatal gazdálkodók támogatása, modernizáció, stb. De amikor, amikor a gyenge minőségű talajokra kerül a sor, akkor nem adunk kellő mennyiségű támogatást, és erről még nem hallottunk semmit. És folytatjuk ezt a vitát majd a félidős értékelésnél is. A bizottság felé az a kérdésem, hogy a, azok az intézkedések, amelyek több mint 90%-át fedik le a területeknek, mennyi részeit fedi le majd ezeknek a területeknek a kohéziós politika? Tehát itt most regionális fejlesztésről, területfejlesztésről beszélünk, és ez itt a, a polgárokat is lefedi, és a területfejlesztésnek egy kiemelt területe a maguk az állampolgárok, de nem a vidéki területek. Tehát azt kérdezem, hogy a kohéziós politikában milyen összegekkel kívánjuk támogatni a vidéki területeket. Ezt a kérdést már feltettük, és szeretnék ezt az információt megkapni, és szeretnénk tudni, hogy mennyit kapnak a vidéki területek a kohéziós politikák alatt, és szeretném megköszönni még egyszer a bizottság hozzáállását, és visszaadom a szót a kollégámnak. Köszönöm. Uh, Köszönöm. szépen. figyelmesen hallgattam a hozzászólásokat és a kérdéseket. Ami, ami a hozzászólásokat illeti, nyugtázom és egyeztem az, az elégedetlenséget. A bizottság keményen dolgozik azon, hogy elfogadja ezeket a több évre kiterjedő programokat, és nagyon sok erőfeszítés és munka ment be mind a tagállamok, mind a bizottság, mind pedig az érintettek partnerek oldaláról, hogy ezeket a programokat megalkossák és végre is hajtsák. Mi is szembesültünk, kaptunk a kedvezményezettektől is nagyon sok megkeresést, hogy mikor kezdhetik el végre a végrehajtást, mikor lesznek meg ezek a programok. A több éves programozás azt jelenti, hogy hogy egy 7 éves előre való kiszám, tervezhetőséget jelent, és ezt figyelembe kell vennünk, amikor ezeket a politikákat felülvizsgáljuk, hiszen ha ezeket politikát módosítsuk, akkor módosítanunk kell magát a programokat is, azokat a kiindulási keretfeltételeket, amelyekkel azok eredetileg elindultak. Nézzük néhány a kérdéseket. Des úr kérdezte, hogy mennyit fogunk megvalósítani ebből, hogyha jól értettem a kérdést. Eh, ez az adat még nem áll rendelkezésünkre, hiszen még nem fogadtuk el, és nem hajtottuk végre az összes programot. De már mondtam, hogy vannak eh, kiadások a, eh, a tagállamok részéről, melyeket tavaly eszközöltek, vannak kötelezettségvállások, és bizony az elfogadott programok esetében már elindult a megvalósítás, és ahol még nincsenek elfogadva a programok, itt megerősítő levelet küldtünk a tagállamoknak, hogy előzetesen jóváhagyjuk, és indulhatnak ezek a programok. Nem számítunk túl sok kiadásra a beruházás területében, ahol, ahol ugye itt a megvalósítási ciklus sokkal hosszabb, értelemszerűen a program jellegéből adódóan, de a keret 42%-a az agrárkörnyezeti területre és ezek területalapú támogatások és pénzek, amelyeket az idén ki is fognak fizetni. És ez komoly részét képviseli azoknak a kiadásoknak, amelyek a tagállamokat érintik. Megkértük a tagállamokat arra, hogy küldjenek nekünk előrejelzést ezekről, hogy ezt az információt önöknek meg tudjuk adni. Ami a horvát kérdést illeti, valóban nagyon jól haladnak, az elfogadás előtt áll a horvát program, és bízunk benne, hogy az új ö, jogi keret elfogadása után rá tudunk bolintani erre. Ma vagy holnap ö, megerősítő levelet fogunk küldeni Horvátországnak, hogy megkezdhessék a program végrehajtását. Ha ezt jóvá, amikor ezt jóvá hagytuk, akkor rendelkezésre fog állni a teljes összeg, amelyet a vidékfejlesztésre számol, ö, ö, szántunk. És használhatja Horvátország, és természetesen ö, ennek a borítéknak ö, az éves felhasználását megkezdhetik. Ami azt a, az elnök úr kérdését illeti, nem áll rendelkezésünkre olyan adat, hogy a kohéziós alapnak milyen részét használják fel vidéki területeken, de együtt működünk a strukturális és befektetési alappal partnerségben, és tudjuk, hogy ezeket az alapokat a 11 tematikus célra hogyan különítették el, hogyan bontották le. Nyilvánvalóan kohéziós alapokból származó támogatást fognak felhasználni vidéki területeken is. Például, mondjuk erre példát, Lengyelország. Kohéziós támogatások megjelennek vidéki területeken, például amikor szélessávú internet kiépítéséről beszélünk. A területfejlesztés az, amelyik finanszírozza a vidéki területen a szélesávú internet hálózat kiépítését. Más tagállamok esetében olyan tevékenységeket finanszíroztunk, mint KKV-k esetében, ahol mind az, az agráralapokból, mind pedig a kohéziós alapokból kaptak támogatást, de nem tudok pontos számokat mondani. Van-e arra kötelezettségünk, hogy meghatározzuk a vidéki területeket, és ezek nem feltétlenül fedik le a területfejlesztési e, egységeket? Azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hadd, szeret, hadd tisztázzak valamit. Nem a kohéziós politikából vidékfejlesztésre átirányított forrásokra kérdeztem rá, hanem azokra, amelyeket kohéziós programként jelöltek meg a vidékfejlesztés terén. De majd, ha tovább beszélgetünk erről a kérdésről, akkor gondolom további, tisztáz, további dolgokat is, részleteket is tisztázhatunk. Köszönöm szépen az igazgatónak. Repül az idő, úgyhogy nézzük meg a következő napi rendi pontunkat, ami a hatos verseny iránymutató. A a bizottság január 7-én kiadott eh, technikai útmutatói, a verseny, eh, versenypolitikai iránymutatásai a mezőgazdasági ágazatban történő trösztellenes szabályok alkalmazására vonatkozóan. Nos, ezeket az iránymutatókat ma két főigazgatóság képviselői, a verseny és a mezőgazdasági főigazgatások képviselői mutatják be. Mint önök is tudják, a politikai vitára is sor kerül majd a e kérdésről Hogan biztossal, mégpedig május 8-án. Ez az első informatív vitánk, meghallgatáson kerül a kérdésről, és a mezőgazdasági főigazgatóság nevében Korte úr szólal fel, és aztán a versenyfőigazgatóságról is megkérem vendégünket, Madera igazgató urat, hogy eh, Korte igazgató úr után ő is mondja el véleményét. Köszönjük szépen. Köszönöm, elnök úr. A technikai ismertetőt kell, szeretném elmondani amelynek keretében a bizonyos ágazatok felhasználói szervezetei a közös piaci szervezethez az olívaolaj, marha, borjú és egyéb területeken kapcsolódhatnak. A bizottság két ágazatot von be, a mezőgazdaság és a versenyfőigazgatóságot ezen az irányelven szorosan az együttműködés, és nagyon örülök annak, hogy kedves kollégám Cecilio Madeira közvetlenül utánam kap szót. Azt hiszem, az önök szakbizottsága mindenkinél jobban ismeri azt, ami a 169 171-es cikkek tartalma a közös piaci rendtartásból. Ez egy aktív vita tárgya volt. A bizottság javaslata előtt nagyon sokat beszéltünk erről. Szeretném újra aláhúzni, milyen fontos volt az önök hozzájárulása a folyamathoz. Ez az oka annak is, hogy ma itt vagyunk. Jó hír az, hogy csatlakozunk önökhöz, ennek a nagyon fontos rendelkezésnek a megtárgyalásához, eh, amit 2013-ban indítottunk el, és a végrehajtásáról is. A közvita, ahogy az elnök úr is mondta, most van folyamatban, május végéig talán, vagy ötödikéig, úgyhogy kiváló lehetőségünk van arra, hogy a legfontosabb pontjainkat elmondjuk, önöket meghallgassuk, és így az önök véleményét is tudomásul vegyük. Néhány bevezető szót követően átadom Cecilionak a szót, aki majd arról a konferenciáról is beszámol, amelyet az iránymutató tervezet ről március 4-én a legfőbb érintettek számára szerveztünk. Néhány dolgot szeretnék csak kiemelni. Mindannyian tudjuk, hogy a kap és a versenypolitika ugyanabban a szerződésben szerepel, és az európai közösségek, az Európai Unió kezdete óta mindig megfelelő egyensúlyt sikerült a kettő között találni. Tulajdonképpen ezt az üzenetet szeretnénk ma is elmondani, hogy az útmutatókkal két szakpolitikai terület közti egyensúlyt kell megtaláljunk, amelyek egyaránt fontosak az Európai Unió számára. Fontos, hogy az új derogációk világosan elmondjuk a szolgáltatók számára, azok számára, akiket érint. Tehát a marha, borjú, olívaolaj és a, a vetésterületek alágazatában működők számára. Ezzel szeretnénk, mint mondtam, a, fel, a termelők számára az előnyöket eh, biztosítani. Az útmutató azt is eh, látja, hogy mikor problematikus a közös értékesítés a nemzeti eh, vagy az EU jog alapján. Az iránymutató nem akarja még megnehezíteni a helyzetet, hanem ellenkezőleg az a meggyőződésünk, hogy az iránymutatókkal a a, so, a kis vállalkozások, termelők számára nagyon fontos, hogy segítsük őket abban, hogy megtudják, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet a versenyjog értelmében tenni. Nem pusztán a bizottság számára fontos ez, hanem természetesen azt is tudni kell, hogy a nemzeti versenyhatóságok minden egyes tagállamban ugyanazt az útmutatót követik. Az útmutatók szeretnék azt is biztosítani, hogy mi, hogy mi az, ami fontos. A fő kihívásokat nézzük. Megpróbáljuk tehát a, az élelmiszerellátó láncban a, biztosítani a zökenőmentes munkát és a versenyképességet. a termelői szervezetek számára és a termelői szervezetek szövetsége számára. A pályázat, amelyet be kell adni, két feltételt kell, hogy kielégítsen. Egyrészt a termelőszervezet integrálja a közös értékesen kívüli tevékenységeket is, amelyek eh, külön-külön nem lennének hatékonyak. Tehát meg kell felelni az úgynevezett szignifikáns hatékonysági tesznek, másodszorban pedig a, a kap és a, a PO-k piaci részelányát részarányát is figyelembe kell venni. Olívaolajnál 20, és az a másik két ágazatnál 15-15 százalék -15 a maximum. Végül tehát úgy véljük, hogy a derogációval sikerül az új iránymutatókkal segíteni a gazdáknak és a termelői szövetségeknek, szervezeteknek a hosszú távon megoldani a problémát, megfelelő jogköröket biztosítani számukra egy versenyképesebb ágazatban. És most Cecilio Madérónak szeretném átadni engedélyével a szót. Thank you, Jos. Hey, good morning. I would... Jó napot kívánok! Szeretnék köszönetet mondani a kiváló szakbizottságnak, amiért eh, érdeklődést mutatnak a munkánk iránt, és ezt támogatják ezekkel az irányelvekkel, iránymutatásokkal. Nem ismétlem el azt, amit kollégám elmondott. Valóban nagyon koordinált, zöggenőmentes módon dolgozunk. Ennek az ellentéte meglepő lenne Röviden annyit mondanék, hogy az a munka, amelyet végzünk az iránymutatással kapcsolatban, és hogy hogyan határozok meg a delegációt, tulajdonképpen azt mondanám, hogy ez egy hatékonysági alapú megközelítésből származik számunkra, a bizottság számára, a teljes bizottság számára az a cél, hogy megőrizzük a versenyképességet, és küzdeni tudjunk más termelőkkel szemben a versenypiacon. Vannak olyan elképzeléseink, amelyek a kapból származnak, különösen, hogy ö, ö, méltányos, tisztességes megélhetést biztosítsunk a gazdálkodók számára. Ezért a versenyszabályok normális megvalósításához képest jelentős derogációkat alkalmazunk. Ezek a derogációk, az ezek meghatározása a kap 59-es cikk szerinti célkritizésein alapszik, és nem a 101-esen a kartellek elleni küzdelemről és egyébekről szól az utóbbi, és hasonló magatartásokról. Tehát fontos látni azt, hogy verseny szempontból mi olyasmit szeretnénk elérni, ami a kapon alapú, és ezért eh, olyan széles körű ez a derogáció. Az iránymutatás elengedhetetlen, hiszen eh, szeretnénk a gazdálkodóinkat jogbiztonsággal és átláthatósággal megőrvendeztetni. A kollégáim által említett 20 és 50 százalékos arányokra hivatkozva, ugye az 20 százalékra vonatkozik a labbogyóra, olivánra, az 50% pedig eh, eh, húsra, eh, rabonákra, stb. Fontos, hogy az iránymutatásunkkal támogassuk a tagállami hatóságokat is, a jogbiztonság érdekében ennek persze eléggé technikai jellegűnek kell lennie. Az iránymutatásokat megbeszéltük a tagállami versenyhatóságokkal és a vonatkozó érintett minisztériumokat állami szinten természetesen. 2015. január 15-én indul, és május 5-ig tart ez az egyeztetési folyamat. Ahogy önök is gondolhatják, nem az a célunk, hogy olyasmit eh, állítsunk elő, amit mi iroda, íróasztal mögött állítunk elő, hanem együtt akarunk működni a kereskedőkkel, feldolgozókkal, kis eh, termelőkkel, nagy termelőkkel. Eh, szeretnék figyelembe venni azoknak a valós igényeit, akik az irány mutatásunknak a célközönsége lesznek majd március 4-én minden érintettnek itt lehetősége volt Brüsszelben az aggájaikat, szükségleteiket e, megemlíteni, kifejteni. Ezeket az óhajókat különböző érintettek részéről mi feljegyeztük, figyelemmel követtük, és ahogy említettem, a nemzeti versenyhatóságokkal és mezőgazdasági miniszterekkel együttműködésben mindenre készüljünk annak érdekében, hogy ne legyenek olyan további és egyéb terhek, amelyek az érintetteket a már most is bonyolult szabályozáson túl nehezítenék az életet, hát, eh, nem szeretnénk terheket hozzáadni az eddigiekhez, hanem szeretnénk tisztázni, hogy milyen lehetőségeik vannak annak érdekében, hogy az említett eh, küszöb alatt eh, termelni tudjanak, és meg tudják őrizni életmódjukat, megélhetésüket, és meg tudják erősíteni pozíciójukat ezeken a piacokon meggyőződésünk, hogy ezek az iránymutatások hasznosak lesznek, és nagyon fontos, hogy a versenyhatóságok lássák, hogy milyen szempontból tér el a egész szféra az egyéb szférákhoz, meggyőződésünk, ahogy korábban is elmondtam, és ezzel le is zárom a felszólásomat, hogy ez a hatékonyság alapú megközelítés arról szó, hogy irányelveink megfogalmazása során figyelembe veszik az alapvető célt, szeretnénk megőrizni a gazdálkodóink, mezőgazdasági gazdálkodóink versenyképességét a nyitott piacokon, nyílt piacokon, ahogy önök is tudják, a az állami támogatások jelentős mértékben csökkentek, és fel kell készíteni a gazdálkodókat a nyitott a piacokra, és meggyőződésünk, hogy ezekkel az iránymutatásokkal tudunk nekik segítséget nyújtani. és meg tudjuk nekik adni eh, azokat az előnyöket, amelyekre eh, jogosak, jogosultak. Dziękuję, tak jak wcześniej Köszönöm szépen. Ahogy már mondtam korábban is, előkészítő ülésről van szó, amelynek célja az, hogy a politikai vita előtt adjon tájékoztatást, amelyre majd a június 8-án fog a biztosokkal sor kerülni. Úgyhogy azt gondolom, hogy olyan kérdéseket kellene feltennünk, amelyek segítenek előkészülni arra, erre a biztosokkal folytatott ülésre versenypolitika, versenyképesség eh, kérdése tekintetében. Danton úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságnak egészen világos ezzel kapcsolatban az álláspontja, mindig is az volt, láttuk azt, hogy a nemzeti hatóságok alkalmazzák, egészen eltérő módon alkalmazzák a versenyjogi előírásokat. Tehát szeretnénk útmutatást arra azért, hogy egységesen alkalmazzák a tagállamok ezeket az előírásokat, és lehetővé tegyik a termelői szervezetek és gazdálkodók számára, hogy tudják, hogy mik a szabályok, mielőtt tárgyalásokba bocsátkoznak és valamiféle szerveződést hoznak létre, és így elkerülhető legyen a verseny torzulása. Gondolok itt konkrétan arra, hogy a versenyhelyzetek nagyon eltérőek lehetnek, és összetközésbe kerül a bizonyos országok joga. Éppen ezért örülök annak, amit a bizottság javasol, de ha összehasonlítjuk a parlamenti jelentéssel, és a 1338-as rendelettel, akkor vannak, amelyek már kite, amely lefed bizonyos területeket. Akkor azt látjuk, hogy a közös piacszervezésről szóló rendelet értelmében vannak olyan intézkedések, amelyeket elkülönítette, elkülönítette a törvényhozó. És azt gondolom, hogy ez tovább megy azon, a, azon, a, mint amit mi szerettünk volna. Van néhány kritérium a, a méretre vonatkozóan, amelyeket lefektettünk. Azt szeretném tudni a bizottságtól, hogy miért 18, 15%-a a marha, marhának, és a tejnél pedig miért 30%-ról beszélünk. Ez az első kérdésem. Aztán felírtam, feljegyeztem azt is, hogy ez a jelen javaslat nem terjed ki a, arra teljes hatályra, mint amit ahonnan indultunk, és a rendelethez képest vannak olyan rendelkezések, például a 206-os, eh, amelyek eh, nem ket nem fed le, és kíváncsi lennék arra, hogy mikor kívánja a bizottság befejezni ezt a tervezetet, és ezek a pontok mikor fognak belekerülni ebbe a tervezetbe. Köszönöm. Hát ez nem volt valami szép az angol kabinból. Igen, köszönöm szépen. Nos, a megoldás az lehet, hogy a termelők és a, a ne hagyjuk a, a sötétben, se a fogyasztókat. Azt gondolom, hogy botrányos, hogy a termelői szervezetek nem tárgyalhatnak és nem egyeztetnek meg árban, árakban. És a bizottság egy olyan keretet fektetett le, amely szabályozza a mezőgazdasági környezetet és termelést ennél alkalmasabb eszközök is lehetnek. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a bizottság lépjen annak érdekében, hogy a gazdálkodók meg tudják védeni magukat minél hamarabb a, a forgalmazókkal szemben, és a végén a fogyasztók járjanak el, járjanak jól a megfelelő minőség és jó árak révén. Elnök. Úgy látom, hogy más nem kérte már a szót, Éppen ezért szeretném visszadni a szót a bizottságnak, és a kettejük közül döntsék el, hogy ki szeretne előbb reagálni az előbb elhangzottakra. On va se partager la, la réponse à, aux questions qui nous Ha lehet, akkor megkezdeném a válaszokat. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy kockázat persze fennáll, ezt nem rejthetjük véka alá, hogyha túlzottan szétszóród, széttagozódna a piac, akkor valóban kritizálni lehet majd a bizottságot, de a bizottságnak ugye a koordinációs feladata az, hogy a nemzeti versenyhatóságokkal szemben így eljárjon ez ellen, és így az európai versenyhálózatot is működtesse, amelyben a bizottság koordinációs szerepe lényeges. Úgy gondolom, hogy, bár tévedhetek, de úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen jól működik. Önök is tudják, hogy a bizottság köteles koordinálni, és hogyha valamely versenyhatóság olyasmit szeretne tenni, amely az alkalmazandó szabályokat sérti, akkor a bizottságnak ezt meg kell akadályozni. Ezt rendkívüli helyzetekben valóban meg is tesszük annak érdekében, hogy az alkalmazandó szabályokat és azok érvényesülését ne veszélyeztessük. Szeretném biztosítani a képviselőket, hogyha ez a kockázat valóban felmerülne tehát az, hogy különböző formában alkalmazzák a rendelkezéseket, amelyeket elfogadtunk, pedig minden gazdára egyaránt érvényesek lennének, akkor bármikor be tudunk avatkozni. A bizottság erősebben kell, hogy védje a gazdákat, ahogy önök is mondták, a nagy kereskedelmi láncokkal szemben. Ezt támogatom én is, de természetesen a kereskedelmi láncokat sem szabad megbüntetni, ha csak nem tesznek valami olyat, amely helytelen. Amit az útmutatókkal, iránymutatókkal teszünk, az viszont pontosan azt szolgálja, hogy a gazdák, termelőszervezetek összeállhassanak, anélkül, hogy a versenyhatóság kritizálhatná, hogy túl sok termék egybe fogány problémákat okozhatna. Tehát a gazdák számára tisztázni kell, hogy mit kell csinálniuk, nyilvánvalóan bizonyos korlátokat be kell tartani, a munka hatékonysága pedig, ha ezt nem tennénk meg, veszélybe kerülne. Úgy gondolom, hogy meg kell találni az egyensúlyt a gazdák védelme, másrészt pedig az európai polgárok által a termékekért fizetett összeg között. A munkánk célja az, hogy a gazdák számára a kereskedelmi láncokkal szemben lehetőséget biztosítsunk arra, hogy megjelenjenek a piacon. Átadom ezzel a szót kollégámnak, arra vonatkozóan, hogy miért éppen 15 százalék, a borjú és a marhahús esetében, és miért 20% százalék, például az olívaolajnál. Ez így adódott, de szerintem a kollega pontosabb magyarázatot ad. Nos, ezek a százalékok 20% az olívaolajnál és a Igen. És a 15% az egyéb termékek esetében, ugye ez az alapszabályozásban szerepel így, ezt a jogalkotó határozta így meg. A Ferran úr által felvetettekkel kapcsolatban annyit mondanék, hogy ő arról beszélt, hogy egyensúly kell találnunk egyrészt eh, a piacok, eh, másrészt a termelői szervezetek érdekei között. Olyan tárgy ez, amely túl nyúlik az iránymutatás eh, körén. Óriási munkára van itt szükség, Hogan erre koncentrál most, ez összefügg a szállítási lánc vonatkozó kezdeményezéssel is, amelynek az a tervezett célja, hogy az őstermelők, az elsődleges termelők foglalhassák az őket meglehető helyet a beszállítói láncban, szállítási láncban. De hát nem szabad mindent egy kalap alá venni, összecsapni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Danton úrnak adom meg a szót. Oui, monsieur le président, euh, j'ai bien eu... Köszönöm, elnök úr. A százalékokra vannak azok a kérdésekre kaptam választ, de van még két, vannak további kérdéseim is elsősorban eh, hogyan kezeljük le eh, tehát jelenlegi helyzetben, jelenlegi javaslatban mi van azokkal a bizottság által agregált intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket említettünk? Lehet, hogy majd kapok választ, de esetleg írásban szeretnék gyorsan választ kapni. Biztos úr, én kapjam öné a szó. Dantan úr, úgy tűnik, hogy ön nagyon is jól ismeri az iránymutatást amelyekről beszélünk, jó lenne, hogyha pontosabban megfogalmazná, hogy milyen egyéb ott nem szereplő e, pontokat szeretne, hogyha ebben a fajta szövegben megjelennének. Ahogy korábban említettem, mi valóban e, elsősorban egy adott, vagy bizonyos adott területekre eh, összpontosítjuk a figyelmünket. Azt is értem, hogy ugye a versenyhatóságokkal folyamatosan egyeztetünk, a tagállami szinten ugyanígy a mezőgazdasági minisztériumokkal is. Ezen túlmenően nem igazán tudom, hogy mit lehetne még tenni, de ha ön pontosan tudja, hogy hol látja ezeket a réseket, akkor azokra szívesen reagálok, vagy most, vagy írásban. Elnök, Tanton úr bólogat. Úgy látom, hogy később ebben a ügyben lesz egy külön megbeszélés. Köszönöm, főigazgató úr, köszönöm a vitát, zárjuk le ezt a vitát a eh, napirendi pontot, és menjünk tovább a hetes napirendi pontra. A napi, hetes napirendi pont nem más, mint eh, a bizottság beszámolója 1306 per 29 per EU rendelet rendelkezései szerint a közvetlen kifizetésekre a 2015 naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték rögzítéséről minden évben, március végéig a bizottság javaslatokat fogad el a pénzügyi fegyelemmel kapcsolatban. Ez a e, horizontális rendelet 26-os cikkeiből fakad. A bizottságnak javaslatot kell tennie minden évben a pénzügyi e, fegyelem mechanizmus e, alkalmazására az együtt döntési eljárás keretén belül a tanács és a bizottság módosítja a javaslatokat, meghatározza a pénzügyi fegyelem mértékét, és hogyha júniusig nincs megállapodás az intézmények között, akkor a bizottság egy végrehajtás rendelet keretein belül határozza meg a mértékeket. Meg szeretném kérni Heusler urat, hogy eh, a mezőgazdasági főigazgatóság képviseletében eh, szólaljon fel és tegye meg megjegyzéseit. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ezt bevezetésképpen rámutatott, arra a bizottságnak azon kötelezettségeiről beszélünk, hogy minden évben a pénzügyi fegyelmet meghatározza, mégpedig a pénzügyi több éves keret tekintetében 2,8 milliárd euróban határozták meg a mezőgazdasági krízis alapot, és ezt hét egyelő részre osztották szét 700 milliós egységekre 2011-től kezdődően, és ez 741 millió euróra emelkedik, egész 6 euróra emelkedik. Ez 1,39 stb. század százaléknak felel meg a támogatások tekintetében. Szerencsére jelenleg az a helyzet, hogy a felső határok a kifizetésig esetében nem értük el ezeket a kifizetési határokat, éppen ezért nem kellett ezt korlátoznunk, és nem szükséges, nincs szükség arra, hogy további tartalékokat képezzünk ezen a krízis alapon kívül. A május végéig fogjuk letenni az asztalra a 2016-os költségvetés, és ezen adatok ismeretében fogják látni eznek a százalékos arányát, hogy ez milyen, mire lesz ez a mérték. A rendelet úgy rendelkezik, hogy azok a tagállamok, amelyek még nem teljes körűen alkalmazzák a közvetlen kifejezéseket magyarul Románia, Bulgári, Bulgária és uh, Horvátország mentesülnek a pénzügyi fegyelem alól, és úgy, továbbá úgy is rendel, arról is rendelkezik a, biz, a rendelet, hogy a 2000 uh, euró feletti kifizetésekre vonatkozik csak ez a rendelet, az, az ezen összeg alatt nem vonatkozik. Ha, har, januárus 30-áig kell nyilatkozni a tanácsnak és a parlamentnek, és ezt a rátát 2015. december 1-ig kell megállapítani, és hogyha addig, eddig az időpontig változások állnak be, szükségesnek mutatkozna, hogy további válságalapot hozzunk létre, akkor ezt a bizottság figyelembe veszi, és december 1-én fogja ezt az összeget, illetve ezt a mértéket, kigazítási mértéket akkor fogja véglegesen meghatározni. Köszönöm szépen. Pan poseł Łazą. úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a közvetlen kifizetéseket illet, illetve a kap változásait, a, a gazdálkodóink világosra tették, hogy mi az álláspontjuk. Érintette őket keményen az orosz embargó, nehéz helyzetbe hozta őket, és ebben a helyzetben meg több, több százezer eurós veszteségük van a gazdálkodóinknak. És érintette őket a közvetlen kifizetések mértékének a, a csökkenése is. De vannak olyan országok, a, amelyek mentesülnek ezzel alól, tehát a teher nem egyformán ö, ö, oszlik meg, nem egyformán viselik a terheket. Elnök, úgy látom, hogy más nem kéri a szót ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Úgyhogy akkor Esetleg Hajszler úrat kérdezem, hogy kíván-e reagálni a felvetésre az elhangzottra takra. Igen, elnök úr, ha megengedi egy kis pontosítás a 2016-os vésztartalékról beszélünk. Az orosz embargó miel miatti kifizetések 2014-es költségvetésből történtek, és ennek egy része áthúzódik 2015-re. Magyarul ez azt jelenti, hogy ez a konkrét javaslat nem áll összefüggésben az orosz embargóval. Ez nem függ össze. Köszönöm. Köszönöm. Én látom, hogy most már más nem igazán kér szót. A spotkaniu Akkor a kérdést a koordinátorok ülésén majd részleteiben tovább megbeszéljük, és természetesen ezt követően majd megbeszéljük röviden a délutáni ülésen is. Megbeszéltük az összes kérdést, amit a délelőtti ülésszakra terveztünk. Úgyhogy most a koordinátorok ülése következik. Nézzük. E, három órakor szavazás lesz, utána vita, Úgyhogy most három perces szünetet tartunk, utána a koordinátorok ülése marad, aki koordinátor kérem maradja, maradjon. Három perc múlva kezdjük az ülést. Valóban délután más teremben leszünk, másút, úgyhogy kérem, hogy a dokumentumokat mindenki vigye magával. Köszönöm.